Amennyiben nincsenek, akkor elfogadottnak tekintjük. Hölgyeim és uraim, Ágyes Bialickit, aki a galérián ül, szeretném szívesen üdvözölni. A Vilaszna emberi jogi szervezet központ elnöke és aktivistája, belorusz író, Pialicki úr majdnem három éves fogvatartás után június 21-én engedték szabadon, és a mi parlamentünk is nagyon erőteljesen fellépett annak érdekében, hogy önt szabadon bocsássák, és nagy örömmel nyugtázzuk most ezt a tényt. Ön egyébként a Szakarov díjra is jelölt, és nagyon nagy örömömre szolgál, hogy a kollégáim körében itt, mint szabad embert üdvözölhetjük. Tehát még egyszer üdvözlet, és nagy tisztelettel adózunk a bátorsága előtt. Der nächste Punkt der a következő napi rendi pontunk a tanács és a bizottság nyilatkozatai az olasz elnökség, soros elnökség programjával kapcsolatosan. Nagyon szívesen üdvözlöm körünkben az olasz köztársaság miniszterelnökét, Matteo Renzi urat, és meg is adom neki a szót.